Good afternoon, every... Jó napot kívánok mindenkinek. Kezdjük újra. Illetve hát folytassuk a szakbizottság ülését. Egyetlen napirendi pontunk van ma délutánra, azon sajátjogos tevékenységek támogatása, amely a pénzügyi audit és jelentéskészítés támogatják 2014 és 20 között. Ez az első eszmecsere. Ebben a témában és mégis nem a jelentéstevőnek, Stolozsán úrnak a szót. Parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Kezdeném a program tartalmával az Európai Bizottság egy programjavaslat talált elő, amelynek, amely 58 millió euróra rúg, három nem privát szervezet ügyében. A nemzetközi jelentési standard alap 32 milliót kap, a közérdek felügyeleti board és felügyelő tanács és egy európai pénzügyi beszámoló tanácsadói csoport között oszlik meg ez az összeg. Az első szervezet feladata az, hogy a közérdek megvalósulását vizsgálja a pénzügyi jelentéstételi nemzetközi sztenderdek kialakításakor, illetve az audit sztenderdek kialakítása során. Ez a két szervezet ő, alapokat is gyűjt a nemzetközi standard kialakítók munkájának finanszírozására. A harmadik szervezet ebben a sorban az Európai Pénzügyi Beszámoló Tanácsadói Csoport két szerepkörrel bír. Egyrészt ők adnak véleményeket az Európai Bizottságnak arról, hogy van egy számviteli standard, vagy annak egy vonatkozó értelmezése, amelybe betartandó, megfelele az Európai Uniós jogszabályoknak, és szakmai támogatást ad ezen túl a számviteli sztenderdek tervezésekor, ez, tehát a proaktív szerepe, szerepköre ennek az intézménynek. Felmerült a kérdés, hogy miért kéne az Európai Uniónak támogatni pénzzel ezeket az intézményeket. Nos, azért, mert a globális tőkepiacoknak a pénzügyjelentés és audit szabályok standard normalizálására van szükség globális szinten. Ez nagyon fontos a pénzügyi szolgáltatások integrált európai piaca érdekében is. A 20-as csoport már régóta globális ö, számviteli sztenderdeket, illetve konvergenciát kér. A pénzügyi piacok válsága a számvétel kérdéseit kérdéseit a a napirend csúcsára teszik, a standard kialakítás során mindenkit meg kell hallgatni. A nemzetközi számvédelmi standardeket úgy kell kifejleszteni, hogy ez átlátható, demokratikusan számon kérhető folyamatban valósuljon meg. A nemzetközi standardek létrehozói, illetve azok a szervezetek, amelyek Európa érdekeit fogalmazzák meg, ö, e, olyan kapacitás és szakértelmet kell fölhalmozzanak, amely magas szintű sztenderdek létrehozását teszik lehetővé, és inputtal élhetnek abban, hogy megfelelő pénzügyi ö, alapja jön létre a közérdek megvalósulásának hosszú távon is. Azok a kötelezettségvállások, amelyek az első programra vonatkoznak 2009-13-ig, Nos, ebben a legfontosabb vállalás az, hogy végrehajtsanak egy olyan kormányzati reformot, amely e szervezetek szintjén valósul meg, ahol a részvényes bizalom megerősödik a standardek minőségét illetően, és oly módon fejleszthetők ezek a normák, amely válaszol a közérdek kihívásaira, függetlenül a különféle érdekektől. Az Európai Bizottság munkaanyaga, amely ex ante értékelése az annak az európai programnak, amely konkrét tevékenységet támogat a pénzügyi jelentéstételi és audit számíteli szabályok megújítása terén, bemutatja azokat az eredményeket, amelyek a kormányzati reformokból származnak. Issues under debate. Lássuk, milyen kérdéseket vitatnak még a felek. Az első a jóváhagyás folyamata. Nagyon fontos, hosszú távú beruházók kérték az Európai Bizottságtól, hogy független vizsgálatot folytasson le a számíteli sztenderdek hatékonysága, eredményessége szempontából, hogy konzisztenci álljon fel az IFRS és az EU jogi követelményei között. fe, azt mondják, tudnilik, hogy nincs konzisztencia a prudens számíteli követelmények, vállalati követelmények és az EU vállalati törvények között, illetve a semlegesség prioritása követelmények között. Tehát a prudens elv helyett a semleges elv érvényesül szükséges. A prudens eljárás a be nem hajtott, a meg nem valósult jövedelmek és profitok számvitelét is megköveteli, és ez, ezért az egész vezetőség, menedzsment számon kérhető. A befektetők azt állítják, hogy a garancia mechanizmusok, illetve az Európai Pénzügyi Számviteli Tanácsadói Csoport által <laughs> megvalósítandó szabályok nem, nem érvényesültek. Az Európai Bizottság az IFRJIEESB alapján a következőt állapítja meg. Az Európai Uniós finanszírozás és az új monitoring struktúra biztosítja azt, hogy a közérdek érvényesüljön az IFRJ szintjén, meg az ISB szintjén is. Viták, eszmét cseréltem a nemzetközi pénzügyi Reporting Board képviselőivel is, illetve alap, tehát jelentésgyeteli alap, pitvány képviselőivel, is, persze ők egy más nézetet vallanak, mint az előbb ismertettek, mást, mint amit az a tájékoztatás tartalmaz, amit a befektetői csoport állít. Tehát a prudens elfelváltása a semlegesség elvével egyfajta fogalmi keret pusztán, és nem egy kötelező jogszabály, tehát még a, az eszmecsere tovább folyik ezekben a témákban. Ezért ez olyan kérdés, mint mondottam, amely még mindig vita, illetve eszmecsere tárgya. Feltehető a kérdés, hogy az EU milyen mértékben lehet hatással a nemzetközi számviteli standardek kialakítására. E nemzetközi stand, a International Accounting Standard Board, amely a normákat megállapítja, egyre inkább nemzetközi szervezetté válik, és folyik ezzel kapcsolatban is egy vita arról, hogy mennyire képes az Európai Unió befolyásolni e normalizálási, standard készítési folyamatot. A saját koncepciónak megfelelően. Egy másik kérdés az IS szabályozás értékelését illeti. A bizottság képviselővel folytatott tárgyalások eredményeképpen úgy tájékozottunk, hogy az IRS szabályozás értékelése néhány hónapon belül elindul, és ennek a vizsgálatnak az eredményét jövő évben fogják beterjeszteni. Így módon nem tudjuk most figyelembe venni jelen pillanatban annak az értékelésnek az eredményeit, illetve kihatásait erre a programra. Több kérdés, mely közvetlenül kapcsolódik a szabályozási javaslathoz, a következőkben sorolható fel. Pénzügyi rendelkezések. A pénzügyi boríték, mint mondottam, 58 millió euróra rúg, és természetesen ez az összeg tartalékban lesz, addig, amíg a több éves pénzügyi keret 2014-től 20-ig meg nem erősít. Tehát nem tudjuk pontosan még, hogy a pénzügyi keret hogyan alakul az Európai Parlament és a Tanács közötti tárgyalások eredményeképp. A program végrehajtása. Hetes cikk a javaslatban. Mi azt szeretnénk, hogy az éves munkaprogram, melyet az Európai Bizottság fogad el, vegye figyelembe a megelőző munkaprogram elemzéseinek eredményeit is. Az értékelés tekintetében az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az értékelő jelentés e program lezárulta után hat hónapon belül, tehát még 2014 vége előtt szülessen meg. Úgy gondoljuk, hogy 2014 vége előtt még a bizottság, a parlament és a tanács elé kell tegye azt a jelentést, mely tartalmazza a programváltozás igényeit a, az IES szabályozás értékelésének betudhatóan, illetve abból következően. Azt is javasoljuk, hogy 2013. november vége előtt figyelembe véve azt a tájékoztatást is, amit Európai Bizottságtól kaptunk, miszerint Barnier biztos úr kinevezi Philip Meistadot különleges tanácsadói posztra, annak érdekében, hogy nő erősítse az EU szerepét a magas minőségű számíteli sztenderdek kialakításában és úgy tűnik ez a különleges tanácsadói szerepkör. Bír olyan feladattal is, hogy végső ajánlásokat kell kidolgozzon a folyamat javítása érdekében, Európa, a Barnier biztos úr elé kell terjessze ezt, illetve az, a november a 2000 novemberi ECOFIN tanács elé is kell terjessze ezeket az ajánlásokat. De persze azt várjuk az Európai Bizottságtól, hogy az Európai Parlament elé is terjessze be ezt a jelentést, meg a tanács elé is. Arról, hogy mi a teendünk annak érdekében, hogy a program révén elérjük azokat a célkitűzéseket, melyek az ajánlásokból adódnak. Aztán az Európai Bizottságtól azt is kértük, hogy terjesszen be a szokás szerint egy időközi jelentést is a program idejében. Ennyi volna, amit el szerettem volna mondani, és nagyon nagy érdeklődéssel várom képviselőtársaim hozzászólásait, és azt is szeretném aláhúzni, hogy ugyan vannak viták, és nem sokat olvastam ezekről, és van egy szabályozási javaslatunk, amely egy olyan program, melyet három non-profit szervezet társfinanszíroz, és persze ezek a viták nagyon fontosak. Ugyanakkor döntést kell hoznunk arról, hogy e programot felhasználhatjuk-e arra, hogy elérjük azokat a célokat, amelyekről úgy gondoljuk általunk vallott és vállalható célok ezek e, viták eredményeképp, mert nem lesz e, olyan könnyű dolog, legalábbis ahogy én látom, hogy külön válasszuk egymástól a kérdéseket. Azt, ami tudományos, szakmai vita tárgya lehet, és ahol egyik vagy másik fél nem feltétlenül köti megálláspontját, illetve a társfinanszírozás szabályait. Köszönöm. Teodor. Köszönöm szépen, Teodor. A szocialisták nevében El Harui úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a jelentéstevőnek ezért a mindenre kiterjedő bevezetőért. Úgy látom, nagyon színvonalás munkát végettek, három, végeztek, három intézményről szól ez a szöveg, aminek mindháromnak nagyon fontos szerepe van az EU belső piacának működésében, sőt nemzetközi szinten is. A már meglévő társfinanszírozási programok kérdését veti ez fel, és természetesen Egyértelmű, hogy az Európai Unió, különösen a bizottság számára fontos, hogy támogassák ezeknek a szervezeteknek a működését, mivel mi szeretnénk hatást gyakorolni ezeknek az intézményeknek a munkájára. Vagyis szeretnénk, hogyha érvényesülne a mi szempontunk is. Persze a finanszírozás a közérdek előbbrevitele érdekében szükséges, Egyéb esetben más magán szférabeli szereplők fogják azután ezeket a normákat kialakítani, és nem vagyok abban annyira biztos, hogy ez volna a legszerencsésebb megoldás. Volna néhány gondolatom, amelyeket szeretnék önökkel megosztani. Az Európai Parlamentben kezdeményezhetünk intézkedéseket, vitákat indíthatunk, és a bizottság figyelmét bizonyos kérdéskörökre ráirányíthatjuk. Hogyha hozzá, hozzájárulunk ezeknek az intézményeknek a finanszírozásához, akkor nagyobb rálátásunk lesz arra, hogy milyen munkát végeznek, mit lehetne jobban tenni, milyen folyamatok zajlanak jelen pillanatban. Pontosan a, arra mutatott rá jelenlegi válság is, hogy mennyire fontos a jelentéstétel, és mennyire fontos az a nyelv, nyelvezet, amit pénzügyi jelentések összeállításában használnak. Nagyon fontos, hogy ez érthető legyen mindenki számára, és feltesszhetjük magunknak a kérdést, hogy a számviteli szabályok és sztenderdek nem túl összetettek és komplikáltak-e. Úgy tűnik, hogy 4000 oldal ban kell összefoglalni ezeket a szabályokat, úgyhogy ez minden esetre kérdéseket vet fel. Az átláthatóság érdekében nagyon érdekes volna elérni azt, hogy pontosan értse mindenki, hogy az egyes jelentések mit is tartalmaznak. Az IFRS nem csak a bizottság számára fontos, hanem a vállalkozások számára, nyilván nekik már van ezzel kapcsolatosan tapasztalatuk és szaktudásuk, de arra is kell garancia, hogy a függetlenség továbbra is megmarad, és az összeférhetetlenség kikerülhető az ilyen szervezetek tekintetében. Vannak még kérdések, amelyeket meg kell vizsgálni, például az állami szervek beszámolóival kapcsolatosan. Van ezeknek az intézményeknek saját felügyelete, tehát az állami szférára nézve külön felügyeleti szervek működnek, és ami az állami szférát illeti, felmerül a kérdés tehát, hogy ugyanolyan elveknek kell -e megfelelnie a, az állami szervek beszámolóinak is. Sok nyitott kérdés van tehát, és tudatában kell lennünk a legfontosabb kérdéseknek. A leglényegesebb nyilván az, hogy maguk a szervezetek jól működjenek, továbbra is támogassuk őket, és az átláthatóságot is biztosítani kell, elkerülve az esetleges összeférhetetlenségeket. Köszönöm szépen, Elhadrói úr. Most pedig Klimsz úrnak adom meg a szót. Eh, Köszönöm szépen. Csak elismételhetem azt, amit az előttem szóló mondott. Természetesen életbevágóan fontos, hogy legyenek nemzetközi számviteli standardok, hiszen ez a belső piacot is megerősíti. És az Európai Unió 2005 óta az első joghatóság, amely bevezette a nemzetközi számviteli standardokat kötelező módon. Eközben az IASP egy amerikaiak által dominált londoni székhelyű szervezet nagyon befolyásos volt, de azóta megváltozott a helyzet, csökkent az amerikai befolyás, és némileg nőtt az európai befolyás. De a helyzet nem annyira kiegyensúlyozott, mint kéne, és érdemes megjegyezni, hogy az Egyesült Államok még mindig nem kész arra, hogy az IFRS szabályokhoz alkalmazkodjon. Még mindig van egy szakadék 2004 óta. Emlékszem, hogy akkor Alexander Schalb akkor elmondta nekem, hogy tehát csak néhány hónap kérdése, hogy csatlakozzanak. 2004-2005 óta azért már több mint négy hónap telt el, hét évvel később még mindig csak kívánság, csak óhaj, hogy az USA csatlakozzon, és lehet, hogy ez így is fog maradni. Tehát amikor meg akarjuk az IASP-ben erősíteni a helyzetünket, akkor az is egy jó megoldás lehet, hiszen már több tucat joghatóság egyébként bevezette az IFRS-t. Tehát az IFRS maradjon nemzetközi standard, és nem kell de facto európai standardá alakítani. Kína, Mexikó, Japán, India jelen pillanatban éppen bevezetik ezeket a standardokat. És ők is természetesen majd bele akarnak szólni, hogy hogyan alakul ezeknek a módosítása. Úgyhogy igaza van az előadónak és az előttem szólónak is, nem csak mi vagyunk azok, akik szeretnének befolyással lenni erre, és szerintem ez talán nem domborodik ki eléggé a jelentésből. Az elmúlt hét évben változtak az arányok. Ezzel most nyerünk pénzügyi befolyást, vagy nem? Ezt érdemes lenne megvizsgálni. az egész történelmi háttér alapján azért volt fejlődés az elmúlt években, de sokkoló, hogy hány szervezet teszi fel magának ugyanazokat a kérdéseket, hogy hány különböző szervezet, alapítvány létezik, egész egyszerűen az ember megszédül, hogyha ebbe belegondol. Már kétszer-háromszor próbáltam végig gondolni, hogy mi is itt a tét. Hogy nem lehet-e, hogy egy olyan megoldást, olyan megközelítést kellene el elgondolkoznunk rajta, amelyben a jelenlegi ezen a területen működő szervezeteknek mindössze a fele maradna meg, Szerintem ez nem lenne, nem feltétlenül lenne káros. Ez a történelmileg kialakult helyzet persze egyik napról a másikra nem fog megváltozni, de talán mégis érdemes elgondolkozni rajta, hogy mit lehet tenni. És ez az EFRAG jövőbeli, illetve a PIOB jövőbeli szerepéhez is elvezet. Az IFRS alapítvány illetve a POB elég világos szerepet tölt be, de az EFRAG, hát nem tudom, hogy mennyire jogosult a POB-vel kapcsolatban. Hogyan lépjünk fel a jövőben? El kell ismerni, hogy amikor a számviteli irányelvről van szó, amelyet júliusban fogunk elfogadni, és már néhány szakbizottság megszavazta, ez az ellenőrzések felügyeletét és ennek megszervezését szabályozza. Talán azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy mennyire szeretnénk a PIOB-t finanszírozni, amíg a saját megoldásunk nem születik meg. Lesz-e a PIOB-nak a jövőben szerepe, amiért érdemes tovább finanszírozni őket? Szerintem érdemes megvizsgálni hogy ez mennyire lesz szükséges. Az világos, hogy a közös cél, hogy világos számviteli standardok legyenek Európában, és természetesen a legtöbbet, ami tőlünk telik, megteszünk annak érdekében, hogy ez megszülessen. De hadd mondjak egy példát. Például az államkötvények értékelése. mondjuk három különböző országban árusítják ezeket, teljesen különböző eredményekkel. Van egy olyan ország, ahol nominális értékük 22%-án árusítják őket, máshol mondjuk 55%-ért. És ugyanakkor ugyanaz a kötvény Ugyanakkor, tehát ugyanazon vizsgálati cég egyik országban azt mondja, hogy 100, hogy 120 helyet kerül a mérlegre, máshol meg 100 helyet 55-öt mond, és a többi leírható. Tehát ez egy óriási különbség, tehát két, két és félszeres faktor a különbség tehát. Tehát ezen van mit dolgozni, és azt is hát igen, mennyire fontos az, hogy azok a csúcs szervezetek, amelyek a, a könyvvizsgálókat úgymond felügyelik többé-kevésbé, talán egy és más döntést még hozhatnának ennek érdekében, és ez bizony vírfontossággal. És utolsó gondolat, amit a jelentéstevő már említett egyébként, az IES szabályozás felülvizsgálatát Michel Bárnyi úr már tavaly márciusban megígérte, tehát 12 hónappal ezelőtt. Tehát azt kell csak garantálnunk talán, hogy az, ami most tényleg történik, az meg meg is valósuljon, és ugye a Lisszaboni szerződés új szabályokat is meghatároz. Tehát ami előtt, a Lisszaboni szerződés előtt ment, az most már nem úgy mehet úgy. Tehát legyük, figy legyük figyelembe ezeket a kereteket is. A zöldek nevében Gigol úr kapja meg a szót. Gracias, presidente. Well, uh, I... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék néhány észrevételt tenni először is. Köszönöm szépen ezt a beszámolót. A legfontosabb kérdésekre kitért már a jelentéstevő, illetve a felszólaló kollégák. Először is azt gondolom, hogy ez a jelentés annyira érdekes, már csak azért is, mert lehetőséget ad számunkra, hogy elgondolkodjunk ismét, eh, hogyan Wolf is kifejtette, ez nem új vita, tehát elgondolkodjunk arról, hogy az Európai Unió hogyan viszonyul globális intézményekhez, amelyek globális normákat alakítanak ki. Nagyon lényeges számunkra, hogy legyenek globális szabványok, és sok területen ez a mi érdekünket is szolgálja, hogy ezek a szabványok életbe lépjenek. Egyetértek Wolfal és a többi felszólalóval, hogy önmagában ez értéket képvisel, még akkor is, hogyha gyakran történelmileg beépültek már ezek a szabványok a piac működésében, nincsen erre nézve tapasztalatunk, hogy ilyen szabványokat hogyan kell kidolgozni. Különböző rezsimek működnek, egyeseket az ENSZ működtet, másokat a Bázeli Bizottság. Azután van egy olyan intézményrendszer is, amelyért az IOSCO felelős, ezek történelmileg vagy történetileg kialakult intézmények, akár az ISB által működtetettről is beszélhetnénk, és ezt nem tudjuk egyik napról a másikra megváltoztatni ezt a helyzetet, és arra sem leszünk képesek, hogy globális struktúrákat alkalmazzunk egyik napról a másikra. Nyilván az lenne a célunk a saját intézményeink számára, hogy egyetlen következetes elvrendszert használjunk. Az EU nagyon egyértelműen az átláthatóság és az egyértelműség mellett van, mint alapelvek mellett, mint a jogállamiság legfontosabb alapelvei mellett. Mindez globális szinten nem érvényesül, hiszen nincsen globális állam, ami ezt érvényesítené. Elvileg természetesen az a célkitőzősünk, hogy ez legyen az irány, vagyis hogy az európaiak is hozzájáruljanak olyan intézmények kialakításához, amelyek ezeket a szabványokat kezdik el kidolgozni, és ez kapcsolódik a globális szinten kodifikált alapvető jogokhoz is. És most elsősorban az ISB-vel foglalkoznék, Ez az intézmény globális közjavakat állít elő, vagyis nem egy magánintézményről van szó. A számviteli szabványok gyakorlatilag globális közjavaknak számítanak, és ezért érdekes számunkra, hogy decemberben Oli Schmidt kollégával, illetve a titkársággal egy látogatást tartottunk az ISB-nél, e és ez nagyon érdekes volt, Ugyanakkor olyan tapasztalat volt, amit valószínűleg soha nem felejtek el, már csak azért is, mert találkoztunk az úgynevezett globális vezetőtestülettel, és egy nagyon érdekes eszmecserét folytattunk, egy nagyon udvarias eszmecserét, és nagyon érdekesnek tartottam, hogy ez a szervezet milyen nagy önbizalommal lépett fel, összevetve ezt egy demokratikusan megválasztott fórum által képviselt viselkedésmóddal. Az is érdekes volt, hogy a különböző tagok, akik lényegében az országukat képviselték, nem az államokat igazából, hanem egyfajta földrajzi kiegyenlítettség érdekében választották őket. Ez egyfajta norma számunkra, nekünk is fel kell tennünk a kérdést, hogy az európai régiókért felelős személyek kinek számolnak el. Nem várhatjuk azt, hogy a kínai képviselő demokratikusan megválasztott legyen ebben a testületben. Nem követelhetjük a demokráciát a világ minden részén, de legalább az európai képviselők tekintetében fel kell tennünk a kérdést, hogy miért a Deutsche Bank képviselteti magát ebben a testületben Németország nevében. Engem eléggé meglepett ez. Én nem azt mondom, hogy nem látja el jól a feladatát valaki, aki a Deutsche Bankot képviseli, de azért azt gondolom, hogy európai szinten egy európai országot kellene képviselni, és ennek az alapja egy nyílt kiválasztási rendszer kellene, hogy legyen demokratikus módon. Tehát ezt is különösnek tartottam, illetve azt is, hogy hogyan zajlanak a döntéshozatali eljárások. Úgy tűnt, hogy az átláthatóság szempontjából nagyon észszerűen jártak el, ha valaki javaslatot tett egy standardre, akkor elhelyezték a weboldalon, mindenki reagálhatott rá, tehát nagyon átlátható volt, hogy ki milyen észrevétellel élt, és azután a végén az, az adott intézmény válaszolt a kérdésekre, és egyeztették az álláspontokat. Azt is érdekesnek találtam, hogy az átláthatóság szempontjából legalábbis mindenki egyenlő szavazattal rendelkezett, úgymond. Tehát, hogyha valaki, mondjuk egy könyvelő, a Cook-szigeteken valamilyen véleményt feje, fejezett ki, az ugyanolyan súlyjal számított az eljárásban, mint hogyha az Európai Parlament szólalt volna meg, tehát ugyanazon a szinten vették figyelembe, hogyha egy nemzetközi parlament azt követelte valamikor, hogy országonként történjen a jelentéstétel, akkor évekig nem is kaptunk választ, és amikor Kort úr lett az elnök, akkor kaptunk csak választ, a korábbi elnök nem igazán mozdította botját sem. Mint már említettem, az átláthatóság, a költségvetés átláthatósága nagyon fontos kérdés. Európa nagyon sokat fizet, és most megint sokat kérnek tőlünk. És Wolf Klintzme is feltette nagyon megalapozottan ezt a kérdést. Mások mennyit fizetnek, és ez vajon arányos-e? A második kérdés, hogy a befizetett összeg arányos-e azzal, hogy milyen ráhatásunk van az intézmény működésére? A harmadik kérdés, ki más fizet még be a költségvetésbe? A látogatásból úgy tűnt ki, hogy a négy nagy könyvelőcég nagyon sokat fizet be a költségvetésbe, de nagyon jó lenne tudni részletesen, hogy ki mennyit fizet, illetve azt is, hogy cserébe ezért a pénzért mennyi befolyást kapnak. Végül pedig azt is gondolom, hogy pozitívan kell gondolkodni elvben ezekről az intézményekről, hiszen a globális intézményekre szükség van, ezt mi is elismerjük, de európaiként fel kell tennünk a saját kérdéseinket az értékeinkkel kapcsolatosan, mint az átláthatóság, demokratikus elszámoltathatóság, illetve hogyha közpénzeket használunk fel, amelyeket az állampolgáraink fizettek be, akkor mit kapunk ezért? Számomra nem elég az, hogy van egy tanácsadó testület, ahova Bárnyé úr elmehet. Én nagyon tisztelem az ő munkáját és a személyét, de hogyha az ember valamibe befizet, akkor legalább azt elvárhatjuk, hogy az Európát képviselő tagokat demokratikusan válasszák ki. Nagyon fontos tehát, hogy ezekkel az intézményekkel tárgyaljunk, és kialakítsunk bizonyos alapelveket, amelyek szerint az európai értékek érvényesülnének ezeknek a közjavaknak a felhasználásában, és ezek fontos, hogy összhangban legyenek azokkal az értékekkel, amelyekért nagyon sokat szenvedtek az európaiak, mint a demokrácia és egyéb értékeink, és globális szinten szeretnénk, hogyha legalább a mi szerepvállalásunk révén érvényesülnének bizonyos mértékben ezek az értékek. Nagyon örülök, hogy például itt ebben a körben meghallgatásokra kerülhet sor, illetve nyitott vitákra, és nagyon fontos az ezekhez az értékekhez kapcsolódó szervezeti változásokról is tárgyalni. Nagyon várom a jelentést, bizonyára nagyszerű lesz. A jelentéstevőjé minden tiszteletem és csodálatom, mert nagyszerű szerepet kapott abban, hogy kiépítsen egy globálisan elszámoltathatóbb és demokratikusabb intézményrendszert. Köszönöm szépen, Gigold úr! És most pedig a reform és konzervatív pártok nevében Cejek úr. Érdekes és izgalmas beszéd, vita és beszéd Gigold úr részéről. Kamal úr felkért, hogy helyette szólaljak fel. Mert ő az árnyék előadó az ICR részéről. Úgyhogy most bemutatom képességem, hogy tudok felolvasni angolul egy szöveget. Az elmúlt évem, évben mondja Kamal úr, kapcsolatba léptem több befektetővel, akik aggályokat fejezték ki azon projekt rendeletről alapján, amely több nemzetközi sztenderdeket, jelentésíteli sztenderdeket dolgoznak ki. Osztom azt az agályt, hogy az európai és amerikai alapvetően más és más célok szerint épülnek fel, és a konvergencia igénye mind a két rendszert bonyolultabbá és tette és felhígította. Amerikában a, 30, a számítási szabályok 1936-os bevezetése óta, amelyek a nagy válság után csak egyetlen egy célt szolgáltak, azt, hogy a vállalat pénzügyi helyzetéről tájékoztassanak a piacoknak. Ez az amerikai számvitel célja. Az európai számviteli hagyomány sokkal messzebbre nyúlik, és sokkal központibb szerepet játszik a jobb menedzsment és irányítás tekintetében. Csak auditorok írhatják alá a, a vállalat könyveit, csak akkor, hogyha ténylegesen helytállóak, és biztosítják azt, hogy a részvényesek és a hitelezők érdekei védelmet kapnak. Az elmúlt 30 évben a nemzetközi konvergencia projekt, amelyet az IASB koordinál, koordinál kompromisszumokat hozott. Az európai módszertan felhígították, és bizonyítékoink vannak arra, hogy a nemzet egyik létrehozott nemzetközi sztenderdek melyek 2002 óta kerültek az EU-ba bevezetésre, lehet, hogy rosszul kerültek végrehajtásra. Az IFRS csak akkor hagyható jóvá, hogyha teljesíti az EU vállalati társasági törvény követelményeit. Szerintem széles vitát kell tartanunk arról a szerepről, amelyet a számvitel be kell töltsön Európában. Ha az amerikai modellt követjük, amely a kintlevőségek és a követelések valamint a tartozások egy bizonyos időpolalatban levő mérését, mérlegét nyújtják, ám legyen. Ám hogyha a számvitel az a célt szolgálja, hogy a, a, az igazgatás és a menedzsment a részvényesek és hitelezők érdekei megfelelően vezesse a vállalatot, akkor bizony felkeltetjük a komoly kérdést, vajon folytassuk-e ezt a konvergencia módszertant. Én elvileg támogatom a számíteli standardek konvergenciáját, ám ezt a projektet nem tudom támogatni, ha annak eredménye a rossz standardek körüli konvergencia, amely nem veszi figyelembe méltányosan a vállalat pénzügyi helyzetét úgy, ahogy az EU jogszabályok azt megkövetelik. Mondja Kamal úr. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Strajek úr. Nem tudom, a bizottság szeretne hozzászólni. Kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattunk tehát számos aggályt, alapvető aggályokat, nagy kérdéseket, amelyek megérdemlik, hogy az elkövetkezendő hónapokban foglalkozzunk velük. Bányi úr értékelését várjuk. Ez ezen dolgozunk, nagyon hamar nyilvánosságra fog kerül a Markt főigazgatóságban, mert dolgozunk ezeken a tanulmányokon, tehát nagyon konkrét adatokat igyekszünk majd 2014 során nyilvánosságra hozni. Önök is említették azt a küldetést, amit Philip Meistat úr kapott Bárnyé úrtól. Ennek az a célja, hogy az 2012. novemberi ECOFIN tanács által meghatározott kérdésekre, azaz arra, hogy hogyan tudunk a nemzetközi számviteli standardok egységesítése tekintetében fellépni, mit kell tenni. Az Európai Bizottság milyen technikákkal lépjen fel, a tagállamok, a, mit szeretnének, hogyan tudjuk egymással a munkánkat összehangolni, ez az úriember most kezdi a munkát, és november végére várjuk az ajánlásait. Nagyon sok választ várunk tehát ezekre a fontos kérdésekre. A pruden, az óvatosság és a prudenciális megközelítés szempontjáról is beszéltünk, ahogy ezt Kamál úr is felvetette a semlegességgel kapcsolatban. Ezeket a koncepciókat is az úgynevezett ISB koncepcionális kerete című fontos keretben említeni fogjuk, ezt is felülvizsgáljuk. Tehát ennek a keretnek a felülvizsgálata zajlik. Ez tehát a menetrend, nagyon sok projektünk van, ideális esetben szépen sorban fogjuk kapni a válaszokat mindent a maga idejében. A jelenlegi finanszírozási program azonban csak 2013 végéig érvényes. És hogyha meg akarjuk az európai befolyást őrizni, amit egyébként szeretnénk megőrizni, sőt növelni szeretnénk, akkor az Európai Bizottságnak az a véleménye, hogy folytatni kell a finanszírozást is. Különösen az ISB esetében Bányi úr is beszélt erről, hogy az, hogy a monitoring boardban részt vehessünk, annak feltétele, hogy a finanszírozásban is részt vállaljunk. Az IASB öm, tagjainak kinevezésében szeretnénk tehát részt venni, ők azok, akik a standardokat konkrétan meghatározzák. A háttér szempontjából, nemzetiség szempontjából szeretnénk egyensúlyt látni ebben a testületben, ne csak az ágazat részéről érkezzenek szakértők, hanem különböző öm, területekről. Ez a monitoring board felügyeli a választási kritériumokat az IASB-n belül. Ezért rendkívül fontos, hogy továbbra is legyenek helyeink -e monitoring board tagjai között, hogy továbbra is befolyással lehessünk a dolgokra. Persze mindig lehet javítani ezeknek a szervezeteknek a kormányzását, a mi projektünknek is ez az egyik célja. Nem szabad hátralépnünk. Tíz év alatt az ISB rengeteg előrelépést tanúsított. Egy nagyon angol száz kicsi szervezetből kinőtte magát, és most már sokkal átláthatóbb, ezt is hangsúlyozták a felszólalók. Tehát nagyjából ebben a keretben dolgozik az Európai Bizottság, és ennek alapján nyújtottuk be a javaslatunkat. Most gyorsan átnézem még a jegyzeteimet. Beszéltünk az normák elfogadási folyamatáról is, tehát ez, ennek vannak kritériumai, ami szintén rendkívül fontos, és amit ismét meg fogunk vizsgálni majd az értékelés után, ami nem, rég, nem hamarosan megszületik, illetve a Amstát úrnak a értékelése és ajánlásai nyomán. Köszönöm szépen, most pedig ismét Gigold úr kap szót, hiszen a szót kért. Hát ez tényleg nagyon érdekes. Ma este tudnak adját üdvözletemet és azt is meg kell mondjam, mindig jó benyomást tesz rám, amikor ö, beszélgetünk, és általában nagyon helyes szerepet játszik, amikor az EIB-n belüli ö, átláthatóság hiányokkal ö, foglalkozik. Tehát, hogyha itt is ö, olyan hatást fejt ki a munkálkodása, mint a, az Európai Befektetési Banknál, akkor az, az, az jó. Érdekelne, hogy volna lehetőség arra, hogy elmondja, megmondja a szakbizottságnak, hogy milyen mandátumot kapott, és ennek alapján egy konstruktív párbeszédet kezdenénk vele, és az is érdekelne, hogy vajon a demokratikus eh, számonkérhetőség kérdései, meg a teljes átláthatóság kérdései, a költségvetés és a befolyásolás témakörében is, vajon részét képezik-e az ő tárgyalási felhatalmazásának, ezen túl meg vajon az angol száz vagy nem a dolog. Nekem nem ezzel van a bajom, inkább azzal a kérdéssel, hogy ezek eh, európai sztenderdek-e, amelyeket ezen intézmények alkalmaznak. Az angol száz intézmények épp olyan demokratikusak, mint az európai intézmények, úgyhogy nem ez itt a kérdés szerintem. Az ISB szerkezetében épp olyan kevésé német, mint ahogy kevésé cseh, vagy amerikai, vagy brit. Nem, inkább arról van szó, hogy ez a, ez a szerkezet nem a demokrácia hagyományából nőtt ki. Ez vele a gond. Saját maga veszi föl a döntéshozatai testületébe a döntéshozókat. Ez az elv meg nem felel meg a közjavakért felelős intézmények működéséért. Egy magáncégnél ez teljesen rendben van. Ám egy olyan intézménynél, amely a közvélemény előtt is elszámoltatható kell legyen, és közjavakat állít elő, ott bizony nem. Úgyhogy érdekelne az úr mandátuma. Köszönöm szépen, Gigold úr. Ön is szeretne szólni, jelentéstevő úr? Igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, I was supposed to Biztos voltam abban, hogy nagyon érdekes észrevételek fognak elhangzani a jelentéssel kapcsolatosan, mert nagyon sok időbe telt nekem is, hogy megértsem, hogy mi a feladatunk ezzel a jelentéssel. És az a probléma, hogy nagy feladatunk van ezzel a jelentéssel összefüggésben, és nagyon sok kérdést vetettek fel a kollégák is most ebben a vitában. Teljesen egyetértek a felvetettekkel. De nem tudok ugyanakkor választ adni ezekre a kérdésekre, amikor eh, a jelentésben felvetett kérdésekre válaszolok. Klimt úr a közérdekről beszélt, a közérdek felügyeleti testülettel, amelynek a feladata, hogy nemzetközi hogy a számviteli nemzetközi szövetség munkáját felügyelje. És minden egyéb közférabeli szereplőt felügyel, amelyek eh, pénzügyi audittal foglalkoznak. A kérdés felmerült, hogy továbbra is finanszírozzuk-e ezt a szervezetet, vagy sem. Igazából én úgy gondolom, hogy folytatni kellene ezt a finanszírozást. 2,3 millióról van szó, 7 év során kifizetve, tehát ez nem egy nagy összeg, és az Európai Bizottság eh, elmondása szerint ez egy eh, alapító testület, egy monitoring csoport, és a tíz tag közül kettő képviseli az EU-t a PIOB-ben. Úgy gondolom, hogy muszáj, hogy beleszólásunk legyen ebbe ennek a szervezetnek a munkájába, és megmaradjon a képviseletünk ebben a testületben. Ami a társfinanszírozást illeti, 22%-át adjuk mi a teljes költségvetésnek, és ugyanez az arány érvényesült az előző programozási időszakban is. 2011-ben tehát ugyanez a 22%-os társfinanszírozás volt jellemző. Ezzel a szervezettel szemben kötelezettséget vállaltunk az előző jelentésben, és arra kértük őket fel, hogy próbálják több lábra helyezni a finanszírozásukat. Mert lényegében csak két finanszírozójuk volt, az egyik a Nemzetközi Könyvelői Szövetség, a másik pedig az Európai Unió. És amikor ilyen feladatot lát el egy szervezet, és megkérjük, hogy diverzifikálja a finanszírozási forrásait. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy elvégezték-e ezt a feladatot. Úgy tűnik, hogy igen. The proposal of Mr. Gigold. Ami Gigold úr javaslatát illeti, hogy tartsunk egy meghallgatást itt a szakbizottságban, és hívjunk meg a három szervezettől szakembereket. Beszélek most arról a három intézményről, amelyeket az Európai Unió költségvetéséből finanszírozunk. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó elképzelés, és egyeztetni is fogok Bausz asszonyjal erről. Ami a meghallgatás szervezését illeti, most eh, nagyon kíváncsian néz rám, Nem hiszem, hogy ne lenne pénz erre. Az 58 millióból pont kijönne. Jó nagy meghallgatást lehetne belőle rendezni. Jó, akkor még egy kérdés. Megvan ez az új feladatunk, egy új tanácsadó Barnier biztos mellett, illetve november végéig egy jelentést kell az Ekon elé tárni és a bizottságnak az a feladata, hogy feltárja, hogy mit kell tenni ezeknek a szervezeteknek az irányítását javítandó. És úgy gondolom, hogy Gigold úr kérdése, amit egyébként támogatok, az az volt, hogy ez a tanácsadói intézmény minél hamarabb létrejön és az ECON eszmecserét folytathasson az újonnan kinevezett tanácsadóval. Köszönöm szépen, Sztróján úr! És most nézzük a következő lépéseket. Április 11-én mutatják be a javaslatot, 13-áig lehet benyújtani módosítókat, 28-án, május 28-án vitatjuk meg a módosítóindítványokat, és az EKON bizottságban június 22-én lesz a szavazás, és még nincsen kitűzve időpont a plenáris javaslat szavazásra, már csak egy bejelentésem marad a holnapi napra nézve. A gazdasági dialógus az Eurogroup elnökével, Dyson Blum úrral, a 3C050-es teremben lesz nem itt, és szeretném, hogyha pontosan kilenckor mindenki megjelenne, mert az elnöknek legkésőbb 10.30-kor távoznia kell nekünk megszavazni, úgyhogy mindenkinek kellemes délutánt, és holnap találkozunk.